Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo anche jó reggelt kívánok mindenkinek, elnézést kérek a néhány perces késésért. Tudom, hogy én mániákusan pontos szoktam lenni, de beragadtam egy dugóba. Van egy téma, amiről beszélnünk kell, már is ezzel kellene kezdenünk. a pénzügyi rendeletet, az Európai Közösségek költségvetésének kérdését is beépítettük, ez az a rész, amelyik a külszolgálatra vonatkozik, és majd kollégánk fog erről tájékoztatni. Ezt hozzátettük a napi rendhez, amennyiben elfogadják ezt a módosítást, akkor meg is kezdhetjük a napirendi pontok tanulmányozását. Az első meghallgatás, nyilvános meghallgatás az északi sarkvidékkel kapcsolatban. Első alkalommal beszélünk erről a nagyon fontos kérdésről bizottságban és mint önök is el tudják képzelni, ez a meghallgatás eh, nagyon hasznos lesz, és eh, sokat megtanulhatunk ebből, ahhoz, hogy eh, elkészítsük a véleményünket. Ezzel kapcsolatban lesz majd a gál jelentés. Három szakértőt is meghívtunk a mai napra, akiknek azonnal meg is adom a szót, és azt szeretném kérni tőlük, hogy tartsák be azt a hozzászólási időt, amit kaptak a témájuk kifejtésére. Azt is tudom, hogy hát szakértők és nagyon jól felkészültek, tehát nyilván be fogják tartani a 10 percet. Az első Sir William Ostring, a Ocean Future Kutatóintézetnek a munkatársa Oszlóból. Köszönöm szépen a jelenlétét. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak. Az a feladatom, hogy a sarkvidék geopolitikai kérdéseiről beszéljek. A geopolitika természetesen érinti a kapcsolatot a földrajzi környezet és a nemzetközi politika között. Ez a kapcsolat nagyon szoros itt most idézek, miután egyetlen egy állam sencs, sem kívül, sem fölötte a földrajznak, ezért a földrajz az teljesen független kell, hogy legyen a küzdelem a földrajztól. A földrajzi terület, amivel én foglalkozom a ma reggeli előadásomban, az a sarkvidék, az északi sarkvidék. Politikai érdekek fűződnek a sarkvidékhez több ország számára. Érdekes ez az európaiaknak, ázsiaknak, sőt kisebb, még trópusi országoknak is vannak érdekeik. Hét egymással összefüggő geopolitikai aspektust jelent ez ebben a térségben. Először is a földrajzi elhelyezkedés, hogy három kontinens között helyezkedik el ez a terület. Stratégiailag nagyon fontos nyersanyag tekintetében, különösen olaj és földgáz található nagyon sok anyag. Katonai stratégiai szempontból is felhasználható területek vannak, ugyanakkor rendkívül sérülékeny terület ez. Végezetül pedig nagyon fontos a különböző tengerjogi megállapodások szabályozása szempontjából is. A hét különböző ez aspektusból azt kérték tőlem, hogy Elsősorban az elhelyezkedéssel a, és a, a, a, a jégnek a felolvadásai kérdéseivel foglalkozzak a fő ipari területek sem Oroszországban, Észak-Amerikában, Japánban, Kínában vagy Magyarországon 3800 60 tengeri mérföldnél az a határ, amit elfogadtak. Ez azt jelenti, hogy 80%-a a világipari termelésének a 30. szélességi körtől északra folyik, és 70 eh, eh, százaléka az összes nagy eh, metropolisznak, amelyek a ráktérítőtől északra helyeznek fel, érdekeltek ezen a területen egy északi mediterrán térség van, ami a legfejlettebb és legtermelékenyebb része a világnak. Az észak-amerikai gazdasági terület az Atlanti-óceánban, az ázsiai terület az Csendes-óceánban ugyancsak ide kapcsolódik. Nagyon fontos gazdasági, kereskedelmi szempontból is, a tehát ez mindenképpen földrajzi szempontból nagy, rendkívül fontos terület. Három sarkvidéki útvonal is erre halad. Három út és egyes specifikus körülmények is megemlítésre kell, hogy kerüljenek. Az északi átjáró, ami Szibéria északi részén helyezkedik el, az észak-nyugati átjáró, amelyik a kanadai sarkvidéken megy keresztül, valamint az, az északi sarköri óceántól nemzeti felségterületen kívül húzódó útvonal. Ezeknek az átjáróknak nagyon nagy a szerepük, amikor a távolságokról beszélünk. A társa, a Yokohama és Hamburg közötti távolság mindössze 6600 tengeri mérföld, hogyha az északkeleti átjárón átmennek szemben 11.400 tengeri mérfölddel a Suezi csatornán keresztül. Ez természetesen azt jelenti, hogy 42%-kal csökken az árufuvarozási esetében a, távolság. Az északi sarkon áttörölő történő szállítás 700 tengeri mérfölddel csökkenti az útvonalak hosszát. Hogy összefoglaljuk, e, egyébként ez látható ebben a táblázatban, ha összefoglaljuk ezt, akkor azt láthatjuk, hogy az észak nyugati partja az Egyesült Államoknak, a keleti partja az Oroszországnak, Kína, Japán, sokkal közelebb kerül Európához, a, hogyha az északi sarkon keresztül történik a szállítás, mint hogyha a földközi tengeren keresztül. Még fontosabb az, hogy nyári időszakban 10-17 napot lehet megtakarítani a szállítás esetén, hogyha erre történik a szállítás, és nem pedig a szuezi csatornán keresztül. A jég az, ami a legnagyobb akadálya az éves ö, szállításnak, ami rendszeresen visszatér. Ugyanakkor az ö, globális felmelegedéssel teljesen átrendeződnek a jégviszonyok az északi ö, vidékeken, vagy másképpen is ö, fogalmazhatunk, olyan kell kezd válni a téli jéghelyzet, mint amilyen régebben nyáron volt. 1976-tól 1990-ig a sarkvidéken egy millió négyzetkilométerrel csökkent a jégtakaró. Ez egy olyan terület, ami nagyobb, mint Norvégia, Dánia és Svédország együttvéve. Az elmúlt 30 évben a jégnek a vastagsága a, az, a sarki óceán közepén körülbelül 42%-kal vékonyodott és ezeknek a, és más tudományos megfigyelések alapján az várható, hogy a jégréteg még mindegy 30%-kal fog csökkenni, volumenében pedig 15-40%-kal csökken a jég mennyisége 2050-ig egyes modellezések még azt is előirányozzák, hogy nyáron már 20 év múlva is eltűnik, vagy legalább sokkal kevesebb lesz a jég. Mindenképpen hosszú távon ez a folyamat felgyorsul és tovább fog vékonyodni, illetve csökkenni a volumene a jégtakarónak. Mit mondanak ezek a számok? Ezek azt mutatják, hogy a partvidékei a sarki tengereknek fokozatosan ö, felszabadulnak a jégtakaró alól. Az elmúlt években a ö, központi ö, hajózás háromról hat hónapra növekedhetett, azért, mert a különösen az észak-keleti átjárható, átjáró, használható a nagyon fontos stratégiai árucikkekre, és a délebbi vidékekre is ezen keresztül lehet árut szállítani. Itt láthatjuk ezen a képen, hogy hogyan csökken a jégtakaró télen még teljes a fedés, de de a téli jégtakaró is fokozatosan gyengülni, illetve csökkenni fog. Ha ezekről az átjárókról ö, kívánunk szólni, akkor a, kor, a karai ö, tengeri út, ami a Tamir ö, félszigetet érinti, és onnan megy le Murmanskig, egy gyakorlatilag egész évben működő útvonal. 1978-tól ezt a tengeri utat a jégtörők hajózhatóvá tudták tenni 12 hónapban. Nikkelt szállítanak Igarkából Murmanskba. Az elmúlt években ezt az utat felhasználták olajszállításra is az európai és az amerikai piacok kiszolgálására. Ahhoz, hogy ezek az útvonalak működjenek, a, ö, már nem szükséges jégtörő sem. Hat új modern ö, jégtörő ö, képes ö, egymástól függetlenül működni, és a téli időszakban is és tisztán tudják tartani az utat, hogy ez egész évben hajózható legyen. Várható, hogy az ilyen típusú útvonalak célúttá is válnak az elkövetkezendő években majd, és regionális forrásokat is tudnak majd innen szállítani a déli, délebbre fekvő piacokra. E tekintetben a nyugati része az északkeleti átjárónak különösen vonzó, mert közvetlen kapcsolatot biztosít az északi tengeri folyosóhoz. Az északi tengeri folyosó a Fehér tengertől Mormanx, Nanac és Ankalgo vérékéhez kapcsolódik, és itt számos tengeri kikötő helyezkedik el. A, ezt a korridort regionális ter, projektként hatták jóvá 2002-ben az Unióban, és 12 régiót fog össze 8 országból. A korridor a nyugati elemzők szerint az egyik legfontosabb kapcsolat az északi koridor, az északkeleti átjáró, ami összekapcsolja északnyugat Oroszországot a Csendes-óceánnal. A koridornak van egy transatlanti ága is, a Észak-Amerika keleti partját köti össze a sarköri Oroszországgal. Ez a ö, rész, ez 2008. február óta vált aktívvá, és innen, ekkortól szállítottak innen olajat az Egyesült Államokba. A szállítási költségek Murmanskból Észak-Amerikába nagyjából ugyanannyi, mint hogyha közel-keletről szállítanak olajat, és ez várhatóan nagyon meg fogja növelni a forgalmat az elkövetkezendő időszakban. Izlandnak is vannak tervei, vannak tervei arra, hogy ezt a koridor szárnyat kiszolgálja, javító eszközöket hoz létre, illetve a kisebb és nagyobb terhajók kirakodására, megrakására szükséges kikötői létesítményeket hozzanak létre. És ez összeköti Észak, ez össze tudja kötni Észak-Oroszországot az Unióval is hasonló ö, szállítási korridor még nem alakult, még nem hoztak létre, illetve nem jött létre a csendes óceánban. Mindazonáltal vannak jelek, amik azt mutatják, hogy egy ilyen koridor létre fog jönni megfelelő időben, és a csökkenthető lesz így a regionális függőséget az energiaszállítás területében, és így függetlenedhet hát ez a közel-keleti problémáktól. Valószínűleg itten Kína fog elsőként lépni. Mik a kihívások e tekintetben? Engedjék meg, hogy egy történelmi utalást tegyek egy olyan szállító, aki Amsterdamból megy Yokohamába az, ezen az északi ö, ki átjáron, ennek csak összesen 400 ö, tengeri mérföld nehéz jégviszonyok között megteendő úttal kell számolnia, ami 5-6 százalékát teszi ki a teljes szállítási útvonalnak. Az útnak a fele az jégmentes nemzetközi vizeken vezet, és 40 százalék az pedig hajózható jeges vizeken vezet. A 19. században a franciák két kontinensen törtek át azon, hogy létrehozzák a Suez és a panamai csatornát, és ezzel lesz, lecsökkentsék a szállítási útvonal hosszát a távol-kelet és Európa között. A kihívás a 21. században az, hogy felemelkedjünk azon akadályok felett, amiket a tengeri jégnek az eltűnése jelent, és javítanunk kell a hajózási technológiákat. Ezt meg tudjuk tenni, hogyha az erőforrásainkat összefogjuk. Köszönöm szépen a szíves figyelmüket! Grazie, Professor Ostring. Köszönöm szépen Ostring professzor úrnak. Most pedig Most pedig Valór Ingi Mundalson következik a Reykjaviki Egyetemről. Tessék a szó. Köszönöm szépen. Ne aggódjon a nevem kiejtése miatt, nem az első, akinek nehezére esik kiejteni. A jég az északi sarkörnek a geopolitikájával szeretnék foglalkozni. Az Európai Parlamenttel működtem a nyár során, és egy jelentést készítettem. Az erőforrásokat mértem fel egy részről, 2008-as amerikai adatok alapján, 30%-os gáz felfedezetlen mennyiség található az északi sarkör alatt, és a földgáznak 13% a világon. És megvizsgáltam, hogy milyen kőolaj és földgáz fejlesztéseket lehet végezni ezen a területen, hogyan lehet hozzáférni a természeti erőforrásokhoz, mennyire életképes ez, hogyan lehet kibányázni őket, és hogyan fejlődhet a világkőolajpiaca, de főleg a geopolitikai és jogi aspektusokkal foglalkoztam. Különböző tényeket vizsgáltam meg, és tényezőket, a vitákat, a jogi vitákat, az ENSZ szerepét, a tengeri jogot illetően, a nemzetközi tengeri jogot illetően, és a vita megoldását, az északi sarkvidék kormányzását, különösen az igényeket figyelembe véve, és a multilateralizmus kérdését, az északi sarköri tengerek helyzetét, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Dánia, Norvégia és Japán szerepét Grönlandot illetően, az érdekütközéseket és más szereplők helyzetét, mint például az EU és Kína helyzetét. Az én okfejtésem az, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagy gáz volumen található az északi sarkal alatt, és semmi sem mutat arra, hogy a golf övölbeli államok helyét átveszi az északi sarkör, mert nem elég nagy a gáz és a kőolaj volumenét. Ezen kívül a legtöbb lelőhely olyan területeken helyezkedik el, amelynek nem vitás a birtoklása, de USA és Kanada között van egy vitás terület a Beaufort tengert illetően. A biztonsági kérdést illetően nem hihető, hogy az USA és Kanada között nagy összeütközés lenne, de, és ugyanezt el lehet mondani az északnyugati átjárót illetően, és az északi átjárót illetően Oroszország vonatkozásában. Én arra megállapításra jutottam, hogy az, hogy különböző államok igényt tartanak ezekre a területekre, nem sürgős vitás kérdéseket jelentenek, de tisztázatlan az, hogy ki kormányozhatja ezt a területet, hiszen az ensz nincs ezt illetően határozata, és nem biztos, hogy az öt terület és öt ország találkozását hogyan lehet feloldani. Tehát az, hogy nem egyértelmű a jogi háttér az ahhoz vezet, hogy csak az ENSZ dönthet ne ebben a kérdésben, de nem dönthet jogi vitás kérdésekben. Csak ajánlásokat tehet, és csak békéltető asztalhoz ültetheti az öt érintett országot a határvidékeket illetően. Ugyan ők hajlandók arra, hogy békés megoldást találjanak, de nem lehet kizárni annak a lehetőséget, hogy konfliktusba torkollik ez. Van egy úgynevezett Arctic Council, ez azonban nem döntéshozó szervezet. Tudományos és környezetvédelmi munkát végez, és több oldalú együttműködést folytat. De politikai és biztonsági kérdésekkel nem foglalkozik az északi sarkvidéken inkább az a kérdés, hogy fennmaradhat-e, mint az északi sarkvidéki kérdések fő szerve, hiszen nincsen döntéshozatali szerepe a természeti erőforrásokat és vitás helyzeteket illetően. Végül az öt északi sarki állam rendezett egy fórumot Lulisátban, Grönlandon 2008-ban a témában, nagyon fontos lenne ez a stabilitás, az előrejelezhetőség és az északi sarkvidék megőrzése szempontjából. Izland, Finnország és Svédország bevonása is nagyon fontos, illetve az őshonos lakosság védelme. A kanadai kormány 2000 10 márciusáig következő találkozót szervezett, hogy folytassa ezeket az eredményeket, de kudarcot vallottak sok szempontból. Például Hillary Clinton megfette a kanadai kormány nyilvánosan azért, hogy nem gyakorolt nagyobb nyomást, és nem hívta meg a többi északi érintett államot. De az úgynevezett északi kormányzást illetően, az Arctic Governance-et illetően folynak a viták. Természetesen lehet így is, úgy is érvelni, hogy fokozzuk az együttműködést az érintett tagállamok, az érintett államok között, annak érdekében, hogy a konfliktust elkerüljük. Én azt mondanám, összefoglalóan, hogy ezen a vidéken mi is történik felkészülés, mobilizáció készülődik. Nem teljes mozgósítás, de készülődnek az államok. Jelenleg nincs nagy feszültség a nemzetközi normáknak megfelelő, megfelelő terület tevékenysége, de ha figyelembe veszük azt, hogy a szuverenitási érdékek összeütköznek, és a nemzeti retorika is ütközhet, hosszú távon nem zárhatjuk ki a konfliktus lehetőségét. Különösen akkor, hogyha az erőforrásokat elkezdik jobban kibányászni. Szeretnék valamit azonban kihangsúlyozni. néha, még akkor is, hogyha nem túl nagy a feszültség egy adott területen, a retorika maga felizítja a feszültséget. Például az oroszok, amikor az északi sarkon 2007-ben belső fogyasztás, orosz fogyasztásra létesítettek egy állomást, mégis Kanadában is, nagy reakciókat vált ki, az amerikai Egyesült Államokban is fellángoltak a feszültségek, egy kommunikét adtak ki ezzel kapcsolatban. Így aztán a geopolitikai fejlemények és a retorika maga nagyon befolyásolhatja a helyzetet. Köszönöm szépen! Grazie, professore. Köszönöm szépen, professzor úr. Ezzel pedig rátérünk ennek a témának a lezárására, és Jamie Reynolds következik a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről az Európai Bizottságtól, aki pedig az Átik ISG tagja is. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy önök elé tárhattam az Európai Bizottság megközelítését az EU politikákat illetően a sarkörrel kapcsolatban. Az Európai Unió három tagállamának sarkvidéki területei vannak, és ezen kívül az Európai Unió Grönlanddal, Izlanddal, illetve Dániával is határos. Az Európai Unió számos programja is kihat közvetve vagy közvetlenül a sarköri térségre, és bele vonatkozik ebbe beletartozik ebbe a kutatás is, és mintegy 200 millió eurót folyósítunk az Európai Unió tagállamainak támogatása mellett a környezetre, a, a, a őslakos népességre szálljuk ezeket a pénzeket, és számos más területen is eljárunk, amelyek kapcsolódnak a sarkörhöz. Itt gondolok az északi dimenzióra, a az euró sarkör együttműködésében belül csak az Európai Bizottság is tagja, az OSPA együttműködés is ide tartozik, ahol mi tevékenyek vagyunk. Az a terület, amelyet Ösztreng úr is leírt, az is az ÖSPA területhez tartozik, és az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió teljes jogú tagja ennek is. Tehát a gazdasági kapcsolatok mellett számos intézményi és politikai kapcsolat van, amely az Európai Uniót a sarkörhöz köti. És ezért kezdik kialakítani az Európai Unió ezt a fajta politikáját is. Ugyanakkor az Európai Unió felismerte azt is, hogy a sarkvidéken lévő országnak jogos ö, igényei vannak, és egyetemi prioritásokat ö, fogalmaztunk meg, hogy ö, meg lehessen védeni a sarkvidéki környezetet, illetve az ott lakókat is, és megfelelő módon lehessen felhasználni az ott lévő forrásokat. Szeretnénk növelni a multilaterális irányítást, amely a már meglévő egyezményekre támaszkodik, főként az ENSZ tengerjogi egyezményére. Ezen kívül szeretnénk újabb utakat is megnyitni a további fejlődés irányába. Felismerjük azt is, hogy mennyire fontos a sarkadéki tanács munkája és szerepe, és a felszólalók is rámutattak a döntésformálási szerepére ennek a tanácsnak illetve a tudományos munkára, és az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió nagyon sokat tehet ezen a területen.